elnök. Good morning, meine Damen. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Az ülés megnyitottam, kérem foglaljanak helyet. A következő napi rendi pont kapcsán az Európai Tanács nyilatkozata és a bizottság, tanács, bizottság nyilatkozatai következnek a legutóbbi tanács ülés konklúzióiról Van Rompuy úr kapná meg a szót, de még nincs itt, hát várnunk kell egy kicsikét. If you wish, yes. Ha szeretne, nincs gond, semmi gond. Nem Ich kann Ihnen auch was über die Schlussfolgerung. Én is mesélhettek önöknek a az Európai Tanács március 1-i második ülésének következtetéséről, még Van Rompuy meg nem érkezik szívesen. Elmesélgetek er, önöknek itt. Bonjour, Monsieur le Président, bienvenue. Jó napot kívánok, elnök úr! Üdvözöljük! Az ülés megnyitottuk, mert akkor öné azonnal a szó. Elnök úr, tisztelt képviselők, az Európai Tanács március 1 és 2 ülése pozitív.